kapcsolatba léphetek majd ezekkel a közösségekkel, hogy szabadabb jövőt garantálásunk az egész népesség számára. Cerramos este punto, que será votado. Köszönöm, Belder úr, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. A szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. Következik a napirendünk következő pontja a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az emberi jogi tanács 16. ülése tárgyában Esten asszonyoni a szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy ma délután arra is van lehetőségünk, hogy megvitassuk az ENSZ emberi jogi tanácsának munkáját bizonyos szempontból meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy tudjuk megerősíteni hatását. Mint ahogyan a tisztelt képviselők nyilván tudják, a múlt héten szóltam a tanácshoz, nagyon sok külügyminiszterrel együtt, akik a világ különböző pontjait képviselték. Több oknál fogva Líbiáról volt szó elsősorban. És örülök, hogy a nemzetközi közösség erőteljes, egységes politikai jelzést közvetített a jeggeli a jelenlegi libiai emberjogi problémával kapcsolatban, az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Líbia tagságát ö, azt javasolták függesszük fel a tanácsban, azóta a közgyűlés megerősítette egyhangúak ezt a döntést. Mindez bizonyítéka annak, hogy a multilaterális intézmények mandátumoknak megfelelően fel tudnak lépni, mégpedig időben ahogy megjegyzéseimben ott hangsúlyoztam, az emberi jogi tanácsnak felelőssége, hogy a nyilatkozatok valós tettekké váljanak és előrelépésé. Piller asszony, az ENSZ emberjogi biztos, akivel Genfben találkoztam, úgy gondolom nagyon jó utat mutat politikai szempontból annak érdekében, hogy tényleg változások történjenek meg ott a helyzeten, a helyszínen igazándiból nem a határozatok változtatják meg a helyzetet, amit a múltban fogalmaztunk meg, hanem a jelenlegi helyzet. Hangsúlyoztam azt is, hogy az emberi jogok egyetemesek, és rámutattam arra, hogy azok a vádak, hogy exportálni kíván az EU, e, Európa értékeket az országokban, nem föltétlenül igazak. A gyülekezési jog, az egyenjogúság nem európai jogok, hanem egyetemesek. És nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy elhiszük azt, hogy a világ más részein, Afrikában, Latin Amerikában, bárhol az emberek kevésbé szenvedélyesek a jogaik a kapcsolatban. Ezért kell felszólalnunk az emberi jogok megsértése ellen bárhol. Azt is elismerjük, hogy Európa saját útja nem igazán volt egyenes az emberi jogok védelme terén és további erőfeszítésekre van szükség. Az emberi jogi tanács kész volt saját kihívásairól tanácskozni, ezt még cserélni, tapasztalatairól az emberi jogok kérdésében világszerte. Több prioritásunk van 16 szekcióra az emberi jogi tanácsban, és ezeket intenzíven megtárgyaltuk a partnereinkkel. Az EU kezdeményez a vallásszabadság terén is. Az elmúlt hónapok során egyre több ilyen diszkriminációs tettet tapasztaltunk világszerte, úgyhogy erőteljes kollektív üzenetre van szükség az intolerancia iránt, illetve a hit és vallásszabadság mellett mindenki számára világszerte. Ezen kívül Burmával és a Kórai Demokratikus Köztársággal kapcsolatban is határozatok, javaslatokat fogalmaztunk meg. Hiszünk abban, hogy az erőszakos cselekedetek az ENSZ külön megbizotjának mandátuma meghosszabbításáért kiáltanak. Az iráni emberi jogok vonatkozásában több ország is javasolt, több régióból Komolyan aggaszt minket azt, hogy az emberi jogok helyzet egyre rosszabb irányban. Erre rámutat az ENSZ emberi jogi főbiztos Levi Pelle asszony is. Különösen aggaszt minket az, hogy egyre több a halálbüntetés száma, több mint százra végrehajtására került sor, eddig erről már volt szó a korábbi vita során, illetve a szólásszabadság elnyomása. Úgy érezzük, a tanácsnak foglalkoznia kell az egyiptomi helyzettel, mégpedig megfelelő módon, figyelembe véve azt, hogy milyen gyorsan változik a helyzet ebben az országban. Az EU üdvözli Egyiptom Pilé asszonynak szóló meghívását, és reméljük, hogy hamarosan sor is kerül el az utazása. Az EU ezen kívül a tunézi amerikai hatóságokkal is felvette a kapcsolatot, hogy hamarosan közös állásfoglalás megfogalmazásra kerüljön sor az emberi jogokkal kapcsolatos EU segítség terén, az állandó változás kontextusában. Persze más területekkel is kell foglalkoznia majd, például Belorussziával a tanácsnak, ahol megint csak komoly aggájaink vannak, a kongói helyzettel, ahol továbbra is megsértik az emberi jogokat, főleg a szexuális téren, ahol a szexuális erőszakról kell beszélnünk, és az elfántcsontparti eseményekkel is. Hangsúlyozni szeretném, hogy az EU emberi jogi tanácsának meg kell vitatnia az állásfoglalásokat, de végül is ez csak gyakorlatilag input, maga az output számít és végül is ott a helyszínen derül ki, hogy mennyire hatékony ez. Az EU-nak meg kell erősíteni az emberi jogi tanácsot, főleg azon a téren, hogy a sürgőségi esetekben felléphessen. Ez rendkívül fontos cél a jelenlegi folyamat során, és a továbbiakban is ambiciózus eredményeket kívánunk elérni. Köszönöm a figyelmüket. Szia, Ashton. Köszönöm, Ashton asszony. Most pedig a frakció képviselői következnek. A néppárt nevében Andriekini asszonyi a szó kettő percben. Madam High Representative. Főképviselő asszony, tisztelt képviselők! Ezt a, az alkalmat ki szeretném használni arra, hogy támogassam az ENSZ általános közgyűlés által március 1-én hozott ö, határozatát. E, ez egy nagyon fontos jelzés nem csak Kadhafi rezsimjének és Kadhafinak, hanem azoknak az országoknak is, ahol az emberi jogsértések folyamatosan napirenden vannak. Az én jelentésemben, az ENSZ emberjogi tanácsáról szóló jelentésemben és az Európai Unióban való szerepében, amelyet nemrégiben fogadtunk el, 2009-ben, amellett tettem le a garast, hogy ebben az ENSZ szerpeben feltételekhez legyen kötött a tagság. Az ENSZ állásfoglalása, eh, állásfoglalásának megfelel ez a határozat, ez a megfelelő döntés. Ami a 16-os, 16. ülést illeti, eh, hadd mondjam el, hogy fontos, hogy az Európai Uniós tagállamok és az Európai Külügyi Szolgálat aktívan vegyenek részt a 2011-es felülvizsgálatban, a tanács munkájának felülvizsgálatában, és megvizsgálják, hogy megfelel-e a mandátumának ez a, eh, ez a testület. Emellett átlátható és bevonó felülvizsgálati eljárásra van szükség, a civil társadalmat, az NGO-kat és a releváns szerepvállalókat be kell vonni. Végül, de nem utolsó sorban, azt szeretném elmondani, hogy hogy az emberjogi és demokrácia igazgatóság létrehozását fontosnak tartom. A külügyi szolgálat lehetővé teszi számunkra, azt, hogy áramvonalasítsuk a tevékenységünket az ENSZ emberjogi tanácsában is. Ezért arra ösztönzöm önt, hogy biztosítsa azt, hogy az emberjogi tanács munkáját és az Európai Unió munkáját megfelelően koordinálják, és azok az Európai Uniós tagállamok, amelyek ennek az emberi tanácsnak a tagja, tagjai, azok egységesen lépjenek fel. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében két percre megadom a szót Hauit úrnak. Marian Gila Zsapiász lett a Genfi delegáció vezetője, gratulálok neki. Nagyon várjuk az együttműködést. Elnök úr, a mi parlamentünk az emberjogi tanács munkájának felülvizsgálatakor nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon fontos ennek a tanácsnak, a szakértőinek a függetlensége, a civil társadalom részvétele. Ezek alapvető jelentőségűek a tanács munkájában, és ezt a tanácsot meg kell védenünk. Aggasztónak tartom azt, hogy a munkacsoport, amely a felülvizsgálattal foglalkozik, ennek a végső jelentésében nem határoznak meg feltételeket olyan országok tagságával kapcsolatban, amelyek nem, tölti, nem teljesítik az alapvető sztenderdeket. Ami Líbiát illeti és az elefántcsontpartot, az Európai Uniónak továbbra is a meglévő szabályokon belül biztosítania kell azt, hogy az emberjogi jogsértők ne menekülhessenek el az elszámoltatás elől. Ami a demokratikus, kongói demokratikus köztársaságot illeti, az Európai Unió egy speciális mandátum létrehozását támogatja-e, aztán a főképviselő elfogadja-e, hogy valamikor döntést kell hozni arról, hogy a palesztin és izraeli vizsgálat, ami a Holstein jelentést illeti, ezt meg kell vizsgálni, harmadszor pedig, ami a pakisztáni határozatot illeti a 14-es cikkel kapcsolatban, a nemzetközi szabadságjogokkal és politikai jogokkal kapcsolatban ezt felülvizsgálják-e. Ez a tanács az emberi jogi jogok tiszteletben tartását tűzte ki céljaként, és ezt támogatnunk kell. Köszönöm szépen Howitt Túrnak, most pedig Megadom a szót Sáki asszonynak. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony, kedves kollégák. Nagyon fontos emberjogi kérdésekkel kell foglalkoznia ennek a fórumnak. Irániban, Belarusziában, Tunéziában, Líbiában túl sok a hely, hogy felsoroljam őket. Az LGBT jogok, a nők megerőszakolása, stb. problémák merülnek fel. Az emberjogi tanácsban a polgári ellenállásról van szó. Azonban a probléma az, hogy kettős mércék, szavahihetőség hiánya lép fel, és nem lehet elég gyorsan fellépni. Az EU eddig nem volt hajlandó elegendő módon megvizsgálni saját emberjogi múltját, egyes tagállamokban ugyanis még hiányzik a szólásszabadság, és egészen a közelmúltig az ENSZ emberjogi tanácsának tagja volt Líbia, teljesen jogosan távolították el onnan, nagyon jó precedens ez. Köszönöm. Köszönöm, Seke asszony. A zöldek nevében kettő percben Autala asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! meghatározó és jó időben célzott fellépéssel Líbiával szemben az emberjogi tanács bebizonyította, hogy igenis felléphet, hogyha szükség van rá. Meg tudja mutatni azt, hogy az egyes regionális csoportok összefoghatnak, és meg, be tudja bizonyítani azt, hogy nem kell, hogy megosztott legyen a tanács. Ma már nincs ok arra, hogy az Iránnal kapcsolatos fellépés az Észak-Korea, a Demokratikus Kongói Köztársaság, Burma és a többi ország ne kövesse ezt. Nagyon fontos ez az időpillanat egy másik oknál fogva is. A munkamódszerek első felülvizsgálata lezárult a tanácsban, és kollégáimhoz hasonlóan én is csalódottan tekintek arra, hogy a tanács nem értékelte, hogy milyen fontos ez a felülvizsgálat. Az EU jól felkészült, de nem sikerült elnyernie mások támogatását. De legalább az emberjogi biztos függetlensége és a különleges eljárás végül is eh, nem sérült. Úgyhogy már ez is valamilyen eredmény a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy a tanács jövőbeli munkájáról fogó, folyó bármilyen vitában az Európai Uniónak szövetségesekre kell lennie, kezet kell nyújtani a más partnerek felé, meg kell tudni őket hallgatni, és készkének kell lennie a kompromisszumra. Nagyon örülnénk, hogyha a, nagyon örültünk néhány héttel ezelőtt, amikor a ö, kép, főképviselő asszony eljött hozzánk, és nagyon nagy benyomást keltett beszédével. Tehát Az Európai Külszolgálat ilyen jellegű főigazgatósága létrehozása után az EU Genfi delegációnak nagyon fontos szerepe van az emberi jogok terén. Meg kell erősíteni forrásait, és munkáját integrálni kell az EU külpolitikájának minden területén. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vezethetem az Emberjogi Tanács 16. ülésére az EU delegációját ebben a kritikus időpontban jövő héten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Az EFD, nem, a GUE nevében másfél percben Meyer képviselő kapszol. Köszönöm, elnök úr. Ashton asszony. A, egy nagyon zűrzavaros helyzetben, élelmiszeri, energetikai, politikai szempontból zűrzavaros helyzetben esett tehát a tűzkeresztségen, éppen azért, mert az volt a szándék, hogy mindent deregularizáljon. Nagyon nagy nehézsége van, mert ez az alapvető irány, azaz egy normák nélküli szabad piac megszervezheti az életet. Ez egy nagyon súlyos problémát jelentett az emberi jogok helyzete szempontjából, mind a szegény országokban, mind a fejlett országokban. Ez tehát a helyzet, amivel most szembenézünk, amelyet nem sikerül megoldanunk, és változás utaló jeleket se látunk ebben a gazdaságpolitikában amely az egész emberiséget ebbe a zsákutcába vezette. Szerintem ez egy olyan probléma, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Az emberi jogok eszközként való kihasználása az Európai Unió részéről, valamint a külpolitika és a szomszédságpolitika területén. Gondoljunk csak arra, hogy mi történik például Afrikában. Egy olyan külpolitikát örökölt ön, amikor, amelyben a szabadkereskedelem fontosabb volt, mint az emberi jogok, sem a kettes cikket a szabad gyülekezés jogát illetően nem alkalmazták Tunéziában, illetve Egyiptomban. Gondoljunk például Gaddafi esetére. Úgy tűnt, hogy az emberi jogok szigorú tiszteletben tartása a társulási megállapodásokban egyszerűen nem számított. Reméljük, hogy ezt a felfüggesztésben lévő vizsgát sikerül majd végrehajtani. Köszönöm, Meyer úr, mondja az elnök, az EFT frakció nevében Szalavrakosz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem mondanám azt, hogy kétszínűen cselekszenek az emberek, de azért néha ellentmond önmagának. Az egész világ, a technológia, a filozófia, minden, ami elhangzott itt, mindenki folyamatosan az emberi jogok elismeréséről beszél, közben az, en, az Európai Uniós országok felében van folyamatosan hiba. Tudjuk azt, hogy az emberiség nagy lépéseket tett, és én ebből a szempontból nagyra értékelem a ENSZ emberjogi tanácsának 16. ülését. Azt remélem, hogy ez alatt az idő alatt levonhatunk bizonyos tanulságokat, és ebből ennek köszönhetően jó döntéseket hozunk. 40 évig voltam jogász, és meg vagyok győződve arról, hogy az emberi jogok jogok betartása, élethalál kérdése. Folyamatosan ki kell állni emellett, ez nem fog egyik napról a másikra megvalósulni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Weider úr következik két percben. Weider asszony következik két percben. Az emberi jogi tanács Genfben egyedülálló platform az emberi jogok elősegítése érdekében világméretekben. És nagyon jelentős a tevékenysége. Rengeteg pozitív munkát végzett Egyiptomba, külön missziót küldött, Libiáról határozatot hozott, ennek ellenére gyakran kritizálják, hogy nem kellő politikai szigorral lép fel, nem kellő időben, és nem alkalmaz eltökélt szakciókat, tehát érdemes felülvizsgálni, átláthatóvá tenni a tanácsnak a működését. Megfelelő mechanizmusokat hozott létre, és hosszú távú problémák ellen lépett fel e, Iránban, Fehér Oroszországban, Oroszországban és a világ többi országában. Elnök, arra kérem a felszólalót, hogy egy kicsit lassabban fogalmazza meg a mondani valóját, mert a tolmácsok nehezen tudják a ékes szólását követni. Tehát egy kicsit lassabban folytassa, kérem. A tanács tagjainak aktív párbeszédet kellene fenntartaniuk, eh, illetve a szünetekben is, az ülések közötti szünetekben kapcsolatot kellene tartaniuk a tanács tevékenységét megkezdte dominálni egyes kérdéseknek a túlzásba vitele, illetve a hitelképességét aláásta a tanácsnak. Ez a tény. A civil társadalommal aktívabb párbeszédet kellene folytatni, illetve a civil szervezetekkel, és hozzáteszem még, hogy aktívabb szerepben kellene fellépnie, egységes hangban, hangon szólva és egyértelmű, határozott, erőteljes EU képviseletet kellene biztosítania. Az, a parlamentnek és a, az emberi jogi bizottságnak ilyen rendszeresen beszámolnak, és az ENSZ emberi jogi bizottságát is együttműködéssel szolgálják. Például a közép-keleten, közel-keleten való intézkedéseket összehangolják, a nemzetközi biztonságot alááshatják a pontatlanságok, tehát a javaslatunk, hogy Egyiptom után a közel-kelet többi országába is missziót kellene küldeni, ahol még agresszívabb, még komplikáltabb a politikai háttér. Köszönöm. Köszönöm szépen, két percben a következőkben. Leichtfried úr kap szót. Köszönöm, elnök úr főképviselő asszony, tisztelt képviselő, az emberi jogok, a biztonság, az egyenlőség, szabadság sokkal fontosabb annál, mint hogy megengedjük, hogy ezek játékszerévé váljanak a hatalmi érdekeknek, illetve kereskedelmi érdekek játékszere legyen ez, a, ez az érték. Első követelésünk ez, Rendkívül fontos az, hogy a nemzetközi közösség gyorsan, célra törően és hatékonyan tudjon lépni emberjogi ügyekben. Az emberjogi tanács ilyen értelemben látható, hogy például a Tunéziában a tunéziai misszió volt értelme, az Egyiptom missziónak is volt értelme, tehát jó úton járunk. Ugyanakkor a líbiai események viszont arra mutatnak, hogy így nem mehet tovább. Ugyanakkor azok a missziók, állásfoglalások és egyéb történések, azoknak helyben kell legyen hatásuk, ebben igaza van főképviselő asszonynak, nem elég döntéseket hozunk itt, hanem helyben azokat végre is kell hajtani. Az Európai Unió sokkal nagyobb hatással lehetne helyben a feleményekre, mint most teszi. Ehhez persze az is szükséges, hogy az ENSZ elfogadja azt, hogy az Európai Unió helyzete a Lisszaboni szerződés követően más, mint azt megelőzően volt. Azt kell követelnünk, ezt kell követelnünk, főképviselő asszony, és ez különösen azok, akiket barátainknak nevezünk, és akik éppen a kereskedelmi politika tekintetében nagyon nagy tekintettel vagyunk rá, azok bizonyítsák is, hogy barátaink, és ne úgy hagyják cserben az Európai Uniót, mint a szeptemberi szavazás jelentették. Köszönöm szépen. Köszönöm, Leichtfried úr. És most Görenc úr egy percen. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a vita során még egyszer alá kell húznunk a szerződés fontosságát. Görenc úr van olyan kedves a mikrofonját bekapcsolni, vagy pedig a, volum, a hangerőt följebb állítani egy kicsit? Be van kapcsolva. Akkor folytassa, kérem mondja az elnök. Előről kezdem. Tehát még egyszer alá kell húznunk, hogy egyenlő alapon kell biztosítani a, a szociális, kulturális jogokat a gyakorlatban. És ezek a kívánalmak nem mindig teljesülnek a gyakorlatban a második generációs emberi jogoknak a végrehajtása tekintetében még csak kezdő tapasztalataink vannak. A francia forradalommal indult a klasszikus megközelítés, és utána kodifikálódott, de a szociális jogokkal nem ez történt. Anélkül, hogy fatalista lennék, az Európai Unió az ENSZ szintjén megfelelő eszközökkel kéne, hogy rendelkezzen, és hogy az érdekeinket képviselhessük. Azt mondhatjuk, hogy a szociális jogok nem kellően kodifikáltak. A fejlődési együttműködéssel, illetve a humanitárius segítségnyújtással tudunk csak előrelépni. Egyébként illúzió. Elnök, Görenc úr, köszönöm. Egy percben Migászki úr kapja meg a szót pani komisarz! ja się przyznam że nie byłem wielkim zwolennikiem. köszönöm szépen elnök úr Nos, meg kell mondjam, hogy nem voltam lelkes híve annak, hogy ön kapja meg a jelenleg betöltött posztot, de úgy látom, hogy ennek ellenére jól ellátja a feladatait, és szeretném ezért a köszönetemet tolmácsolni önnek. Az emberi jogok helyzetével általánosságban szeretnék foglalkozni. Lébiában, vagy Iránban nem azonos a helyzet azzal, ami mondjuk Párizsban eh, uralkodik, és ebben nyilván egyet kell értenünk. Aztán a vallási intoleranciát említette, és ez ellen fel kell lépnünk a tagállamok képviseletében. Nagyon örülök, hogy elhangzott ez az elem, és úgy gondolom, hogy Fehér Oroszországgal is fel kell vennünk ilyen ügyekben a kapcsolatot. E tekintetben pedig szeretném hangsúlyozni, hogy Fehér Oroszországban nem jól alakul az emberi jogi helyzet, és örülök, hogy támogatják az intézkedést. Elnök, Migászki úr, köszönöm. Mitchell úr, két percben. President, uh... Elnök úr, nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy részt vehetek a vitában, és az elején elmondom, hogy milyen nagyra értékelem azt is, amit a főképviselő asszony tegnap a Líbia körüli helyzettel kapcsolatban mondott. 6 millió zsidó, zsidót öltek meg a második világháborúban itt Európában. A két világháború körült, az első és a második között 60 millió európai, európai töltek meg. Felejtsük most el azokat, akik a világ egyéb részeinről voltak és meghaltak. Az Economist közelmúlti kiadványában megjelent egy cikk, mely szerint 100 millió nő hiányzik a nemi alapú abortusz miatt. Ez nem azért, mert a nők élete lenne veszélyben, vagy másokból, hanem azért, mert nő volt. Tegnap volt a nők napja, és fel sem merült ez a kérdés. A politikai korrektség mikor fogja végre mikor fog végre utat engedni ezeknek a dolgoknak, hogy nem fordítunk hátad azoknak a dolgoknak, amik az elmúlt évszázad első felében történtek, hogy megkérdezzük, miért történt ez. Ez a ház önmagát rombolta ezzel le, és felhigította ezeket az elveket. Nem szabad a, az Isten nevében nem szabad ilyen dolgokat megszavaznunk, a nemi alapú abortuszt. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy elegem van már ebből a politikai korrektségből. Nem engedi meg a vitát ez, ebben a házban, még a tiszteletteljes vitát sem, és nem engedi meg, hogy eltérő véleményeket kifejezzünk. A főképviselőtől meg akarom tudni, hogy fenn fogja vetni ezt a kérdést az ENSZ-ben, és lesz-e következtetés. Úgy gondolom, hogy az Emberi Jogi Bíróság hozzáállása E kérdésben Strasbourgban nem, ugye ez nem az Európai Unió intézménye, de mégis úgy gondolom, hogy határozatainak egy része abszolút -e. Mikor leszünk végre képesek arra, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk? Miért nem volt tegnap egyetlen egy nő sem, aki azt mondta, hogy hol van az a hiányzó 100 millió nő, akit azért termináltak, mert nők voltak? ez rossz, és nem szabad e kérdésben más véleményön lenni senkinek ebben a házban. Köszönöm. Eh, gracias, señor Mitchell. Köszönöm, Mitchell úr. De Kaiser asszony tenne föl kérdést, ennek elfogadja a kérdést? De Kaiser asszony a szor akkor. Eh, chers collègues, eh, au cours de la journée... Tisztelt kollégák, a nőnap során nem vette észre, hogy Nedelcseve asszony a frakciójából beszélt erről a kérdésről, nem volt tabu téma az abortusz, és meg is vitattuk demokratikusan. Tehát ez a demokrácia, ez nem tabu. Mr. President. Elnök úr, ismerem de Kaiser asszony álláspontját, és tiszteletben is tartom. Az én Véleményem azonban az, hogy ebben a házban tiszteletben kell tartani egymás nézetét, és ezek alapján következtetéseket levonni. Se, sem a szocialistáktól, sem a szocialistáktól, liberálisoktól nem hallottam, hogy a nemi alapú abortusz kérdését felvetették volna. Nem csak, hogy nem vetették fel, hanem elutasították, felhigították a, be, a háznak a, a koherzív abortuszra vonatkozó jelentését, és ez gyalázat, gyalázat azoknak a, nevek, azoknak a nevében, akik ezt csinálták. Legyen tiszteleteljes vita ebben a házban, erről kellene, hogy szóljon az Európai Unió. Egység a sokféleségben. Köszönöm. Köszönöm, Michel úr. Megadom a szót egy percben. Koppasszonynak. Minuti e medio. Minuti medio. Sì. Egy pillanat türelmet kérek. Um, I think... Azt hiszem, a hozzászólása felvetett további kérdéseket a képviselők részéről. Elfogadja ezeket? Akkor megadom a szót egy ilyen kérdésre. Elnök úr, tisztelt főképviselő, képviselőtársaim, Természetesen nagyra tartom Mitchell úr véleményét, és úgy gondolom, akár, akár csak minden képviselő ebben a házban, én is sajnálatosnak tartom, hogy a világ több társadalmában a női embriókat elhajtják. Az anya beleegyezése nélkül is akár erőszakkal is rávéve őket erre. Ám attól tartok, hogyha ezt a kérdést összekeverjük a reproduktív jogokat illető szabadsággal, akkor, akkor a két dolgot elhomályosítjuk. Tehát az a tény, hogy a női ö, ö, embriókat elhajtják ebben a kérdésben, ennek a tiltásában egyszerűbben tudnak megállapodásra jutni. Köszönöm. Ha megengedi, elnök úr, választ adnék. Ha kicsit jobban elfogadnánk egymás véleményét és közös területet keresnénk, akkor úgy hogy nagyon jelentős közös hátterünk volna, hogy megállapodjunk. Ám fogadj, azt mindenképpen súlyosnak tartom, hogy a, a parlament leszavazta azt a javaslatot, hogy ne támogassuk az olyan gyakorlatot, amely végső soron a női embriók elhajtását jelenti. A nemi alapú abortusz ellen tehát fel kell lépnünk. Nekem semmi gondom a reproduktív jogok érvényesülésével, az abortusz tekintetében azon vannak aggájaim, és szívesen vitatkozom ebben a kérdésben. Én nem valami régi dolgot képviselek, egy idejét múlt értéket, hanem megvan a magam jól megadatolt véleménye ebben az ügyben, és szívesen eszmét cserélek ebben bárkivel. Akkor azt hiszem, hogy akkor most hagyjuk annyiban ezt a kérdést, és kopászonynak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen. Ne feledjük. Úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy nekünk Európában igenis van dolgunk. Óriási esély, lehetőség a mostani arra, hogy alapvetően értékeljük a munkát, és a tanács munkáját javítsuk. A függetlenséget természetesen hangsúlyoznunk kell a függetlenségünket a tanácstól, védenünk kell az emberi jogot a világ minden pontján. A régiónkban rengeteg nyugtalanság van az emberi jogok, mindenütt azonban érvényesek, ezt el kell ismerni, és ez igenis aktuális kérdés. Minden tény arra kell, hogy mutasson, azt kell, hogy elérje, hogy ne legyen az emberi jogoknál kettős mérce. Örülünk annak, hogy ezt az állásfoglalást elfogadták, és ez alapján Líbiában az emberi jogokat védeni lehet. Ilyen jellegű hozzáállásra van szükség az illegális a megszállt területekkel Palesztinában is. Köszönöm szépen, Kopály asszony. Másfél percben Eszája asszony ilmaista tunnustukseni herra Mitcherin puheenvuorolle. Köszönöm szépen. Mitchell úr felszólalását nagyra értékelem, mert minden fiú és lány elsődleges joga, hogy megszülethessen. Az Emberi Jogok Tanácsa, az ENSZ legfontosabb szerve, amelynek az eljárásait meg kell vizsgálnunk, mégpedig kritikus szemmel. A tanács fontos szerepet tölthet be abban, hogy a demokráciát, az emberi jogokat elősegítse. Sajnos azonban kettős mércét alkalmaztak, szelektíven dolgoztak politikai felhangokkal, és a tanács szinte elfogadott egy állásfoglalást arról, hogy Líbiában előrehaladás történt. Iránban, Észak-Koreában, Egyiptomban, Pakisztánban és foglalkoztak a különböző ügyekkel. Érdemes lenne ezeket a kérdéseket megvitatni, esetleg felfüggeszteni a tanácsbeli tagságukat. Ez is azt mutatja, hogy mennyire elszakadhat a nemzetközi közösség a valóságtól, az igazságtól, például Líbia kapcsán. Az Emberi Jogok Tanácsa az utóbbi évek során Izrael-el kapcsolatos állásfoglalásokat hozott, ezeknek a kétharmada el foglalkozik, és a közel-keleten ez az egyetlen demokrácia, az emberi jogi tanács. Nem foglalkozott a nők és a gyermekek jogaival sem a gyakorlatban nem bizonyult hitelesnek, változtatni kell ezen. Elnök, Eszelje asszony, köszönöm, és most másfél percre Obi Olszúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom megismételni mindazt, amit a kollégák már elmondtak, bár nagyon fontos dolgok hangzottak el. Szeretném azonban megjegyzésként, megfigyelésként elmondani, hogy a rendkívül fontos időben megtartott üléseken Eston Báron részvétele a kapitán, nagyon jó hír volt. Remélem, hogy ez most egy előremutató lépés, és azt jelzi, hogy az Európai Uniók következetessége és tevékenységének határozottsága erősödni fog. Közös álláspontot kell, hogy foglaljunk, eh, fogadjunk el minden emberi joggal kapcsolatos kérdésben koalíciókat kell majd építeni, illetve megszüntetni országokkal és nem állami szereplőkkel, ahogy a szükség hozza, ahogy az előrehaladás során annak érde, érdeke felmerül minden olyan területen, ahol igazi emberi jogi változások vannak. Az Európai Unió így lesz képes arra, hogy kijelentse emberi jogi elképzelése univerzális, egyetemleges, és így mindannyian olyasmit tudunk elérni, ami most karnyújtásnyira van. Sikerül megszüntetni a rabszolgaságot, akár azt is észrevehet, megláthatjuk, hogy nem lesz halálbüntetés. Köszönöm. Köszönöm másfél percben. Jakolino képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok sérthetetlensége minden demokratikus értéket való társadalom értékközpontja kell legyen. Ezért a Genfi Emberi Jogi Bíróság kulcsfontosságú prioritásokat kell meghatározzon, a diszkrimináció minden formája ellen fellépve, legyen az szexuális orientáció, vallási vagy kisebbséghez való hovatartozás alapján történjön egy sor, tehát ilyen sérülékeny kategória határozható meg tehát. Rendkívül kényes időszakot élünk e tekintetben az észak-afrikai fejlemények, és a libiai fejlemények fényében. Mindenki jól ismeri ezeket, ma hosszú vitát is tartottunk e fejleményekről. Nagyon elkötelezett beszédeket hallottunk többek között Eston Bárónő részéről is. Ám a közel-kelet továbbra is problémát jelent. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés <clears throat> fényében Európa még hatékonyabban fel kellene, hogy lépjen. A szolidaritás a közös értékek alapján erősítve ezeket konkrét intervenciók, köz, konkrét lépések formájában. Például lehetővé téve az, hogy Tunézia lakos, lakossággal továbbra is hazájában élhessen. Ehhez tehát nem lépéseket kell tennünk. És van egy kérdésem is a, a bárónőhöz, elnök úr. Jegyeztük, hogy a beszédét figyelemmel kísértük. A diszkrimináció alapja általában a származás. Azon véres erőszakos cselekmények láttán, melyek a keresztények kárára történnek, hogy ne lehetne, hogy miért nem lép fel a keresztény üldözés ellen a beszédeibe? Köszönöm szépen, Jákolina. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Nikolaj asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy a tanács jelenlegi ülése sikert hoz, vagy kudarcot, de azt tudom, hogy ezt a vitát sokkal korábban kellett volna megtartanunk, hogy az Európai Unió valóban egy és hatékony hangon szólhasson ebben az ügyben nehéz jelzést küldeni ilyen körülmények között most, amikor New Yorkban, Genfben reformok kezdődnek. Ez egy bizonyos emberi jogi politika kudarcát jelzi. És nagyon komolyan mondom ezt az ENSZ által létrehozott mechanizmus kapcsán, mert ennek az eredményességét megkérdőjelezi, hogy bizonyos jogköröket emeltek csak ki. És az azonnali beavatkozás, illetve megelőzés globális keretei között kell, hogy működjenek. Ne elégedjünk meg azzal, hogy egyszerűen csak megállapítjuk, hogy eddig mi volt, igyekezzünk a jövőbeni problémákat megelőzni. És hát másképp kell szemlélni az emberi jogokat. Elnök, köszönöm Nikolaj asszony. Most újabb egy percben Tának úr kapja meg a szót. Elnök úr, Líbia az ENSZ emberi jogi tanácsának tagja volt, úgyhogy mindent tudhatunk erről a diszkrepáns és sokat kritizált szervezetről. Szisztematikusan lábbal tiporta az emberi jogokat országában, és lehet látni, hogy mi az eredménye az erőszakos és terror, terror, terrorista rendszernek. Az emberi jogok lábaltiprása más országban is van, akik ugyanúgy tagja az ENSZ biztonsági tanácsának, Kína, Uganda és más országok. Irán volt az, ahol például a nők, ahol még egy női egyenjogúsági bizottságot is létrehoztak érdekes módon. Úgy tűnik, hogy a demokratikus szövetségesünk Izrael is azonban sérti a jogokat. Mégis ez a tanács az emberi jogokkal kapcsolatban az ENSZ szintjén kell, hogy foglalkozzon, el, és úgy látszik, nyomon kell követni, és, foly, és el kell fogadni azokat az ellentmondásokat, amelyeket az emberi jogi tanácson belül tapasztalunk. Köszönöm. Köszönöm, Tanek úr. Egy perc, Stevens úr. Köszönöm, elnök úr. Esten nő. Ön nem válaszolt iráni témában kollégám kérdésére 3400 embert pszichológiai kínzásnak vetnek alá. 1,2 milliárd eurót fizetünk Irak újjáépítésére, és minden esetben, hogyha állásfoglalást fogadunk el ebben a házban, vagy írásos nyilatkozatot fogadunk el nagy többséggel, az iraki kormány egyszerűen fityet hány ránk, meg az iráni segítőjék. 210 hangszór üvölti a propagandát, óriási hangerővel éjjel-nappal a, a tábor lakói fülébe. Nem kapnak gyógyszereket, a kórházban halott, halnak meg az emberek sorra, sérülésektől, rákban. Miért nem állítjuk meg, ne adjunk se segítséget, se pénzt ennek a tábornak, ennek a gyakorlatnak? Köszönöm szépen, Stevenson úr. És most egy percet kap Dodds asszony. Uh, President, um... Elnök úr, egy kérdésem lenne a főképviselő asszonyhoz. Amennyiben a jelenlegi események tükrében Líbiában vizsgáljuk azt, hogy mennyire szeretnénk megfelelően bemutatni az emberi jogok sértését is. Nos, ennek tükrében a főképviselő asszony támogatja-e az Egyesült Királyságban azon embereknek az ügyét, akiknek barátai, szerettei, rokonai élnek ott, és akiket ö, és rendszere Líbiában ölt meg, lőtt agyon van-e olyan új rendszer, amely ebből a konfliktusból, Líbiából pozitívként nőhet neki? Köszönöm, Docasszony. Utolsó hozzászóló ebben a témában, Szalafranka úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vitánkban az emberi jogok kapcsán tulajdonképpen Viszonyulnék a korábbi vitáinkhoz és beszélgetéseinkhez, és en, ebben az értelemben tennék fel önnek egy kérdést, Ashton Báron. Figyelembe véve a körülményeket egyes észak-afrikai országokban, eljött a megfelelő idő, hogy Iránban egy EU küldöttséget indítsunk. Elnök, köszönöm Franka úr. Most pedig a főképviselő asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Megint csak nagyon érdekes, széles körvitának lehettem tanulni, amely egy sor kérdést felvetett, és nagyon elkötelezett véleményeket hallattam a képviselők részéről. Köszönöm ezt, a, ezt az elkötelezettséget, ezt a szenvedélyt, amelyel figyelemmel kísérték a fejleményeket, és lefolytatták a vitát. Három év telt el Ádre Kéne asszony jelentésének kiadása óta, az ENSZ emberi tanácsa és az EU vonatkozó feladatköre kapcsán. Azóta változások adottak, és köszönöm hozzászólásáit ezekhez, illetve az új munka, megosztás, emberi jogi területen való új munka munkamegosztásra vonatkozó megállapításaikat. Hátalasszony pedig a tanács ülésén vesz majd részt, ez is rendkívül fontos az ő hátterével, az ő szaktudásával, hogy részt vegyem azon az ülésen. És remélem, hogy erősíti majd az általunk kifejtett erőfeszítéseket arra törek, azzal a törekvéssel, hogy a tanács munkáját javítsuk. Sokan bírálták ezt a munkát, meghallgattam ezeket. Igyekszünk a felülvizsgált révén javítani ezt a munkát. A a vita egy részének nyőrből áthelyezése sem ö, sértheti ezen érdekeket. Itt a parlamenti képviselők ö, együttműködése jelentős változásokat hozhat, és köszönet hát asszonynak, hogy én erőteljesen képviseli ezt az álláspontot. Ez van az új fórumom. A konkrét kérdések reflektálnék. it úr beszélt arról, hogy a, a DRC kapcsán valóban erőteljesebb felhatalmazást kérünk a kongói megállapodásban. Jelenleg dolgozok ezen Pakisztánban pedig március 5-én diplomáciai demársal éltünk, különösen a 40-es cikk kapcsán. Akik pedig a vallásszabadság ügyét hozták fel, hadd mondjam el nekik, hogy én én beszéltem a keresztény közösséget ért rettenetes tragédiákról, a világ bármely pontján történjen ez. Az álláspontom, hogy a szabadság és a, a hit szabadsága feltétlenül támogatandó érték számunkra, és fontos az is, hogy erre vonatkozóan világos nyilatkozatokkal éljünk. Amikor a terrorizmus, vagy bármi támadás bármely vallást fenyeget, beleértve a keresztény vallást is éppen erről fogunk tovább tárgyalni parlamenti képviselőkkel. A, az emberi jogi tanács mostani ülésé is tovább szeretnénk lépni ebben a fontos kérdésben. Az Ashraf tábor ügyében nem tudtam válaszolni, túl későn kaptam meg a kérdést. 3000-en vannak ott, vagy talán 3400-an heti jelentéseket kapunk az ENSZ-től, az ENSZ a tábort látogató képviselőitől, az alapellátás érvényesül ott, ám nagyon súlyos problémák vannak, hogy a képviselő is tudja. Az Ashraf táborban van javítani való, és én is tudom, hogy nagyon ütköző véleményeket hallunk ezzel kapcsolatban. Abban teljesen igaza van a, a tisztelt képviselőnek, hogy a legtán, legfontosabb az, hogy az emberi jogok ne sérüljenek, és hogy humanitárius támogatás érvényesüljön. A heti jelentések alapján foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a helyi kormányjal próbálunk, próbáljuk rávenni, hogy javítsa a helyzetet. Egyetértek azzal is, hogy erős delegációk utazzon Genfbe. Hetala asszony is konkrétan beszélt erről, új delegáció vezető került kijelölésre, én beszéltem bele is, meg a, a csapat tagjaival is Genfben. Ketté oszlik a delegáció majd, egyik fele konkrétan a VTO ügyeivel foglalkozik, a másik sokkal inkább tud az ENSZ ügynökségek munkájával foglalkozni. Ezzel kapcsolatos megbeszéléseim során világosá vált számomra, hogy kreatív módon, kreatívabb módon kell a genfi működésünkről elgondolkoznunk szövetséget kell kötnünk az emberi jogok ügyében, világszerte partnereket keresve, akikkel közös ügyeket tudunk felvállalni a legfontosabb bennünket érdeklő ügyekben. Remélem, hogy sikerrel járunk ebben is, előrelépünk következő hetekben, hónapokban. És ha a végén, ha megengedik, elmondom, hogy Szalavrakosz úr szavai meghatottak, vagy hatással voltak rám, hogy az emberjog egyfajta életforma, az emberjogok érvényesítése életforma. Én is szimbolikus jelentőséget tulajdonítok neki. Nincs más kritérium, mint, mint az érintettek véleménye ezzel kapcsolatban. Nagyon egyszerű, erőteljes elv ez, amelyet nem szabad szem előtt tévesztenünk. Sok mindenben lehet véleményütközés, véleménykülönbség, sok minden aggaszthat bennünket, sok mindenhez, sok mindenről vitatkozhatunk, szenvedélyesen, ám az alapgondolat értékeink központja az emberi jogok felett érzett aggodalom. Ez kell legyen minden alapja. Mindenek az alapja. Az iráni delegáció megnyitása részben pénzügyi finanszírozási kérdés is. Köszönöm még egyszer a vitát. Arra törekszem majd, hogy az emberi jogi tanácsot a lehetőleg hatékonyabb fórumá alakítsuk, és még ennél is fontosabb, hogy ott az Európai Parlament és az EU képviselete megvalósuljon a lehető leghatékonyabb módon védve az emberi jogokat. Salafranca úr szót kért? Miért? Nos, igazából nem értettem a báronő válaszát. Nem tudom, hogy azt mondta-e, hogy a kérdésem, amely arra vonatkozott, hogy egy iráni EU delegációt kellene létrehozni. Megtörténik ez valamikor a későbbiekben, vagy nem válaszolt erre? Kérem, hogy ezt tisztázzuk. Köszönöm. Persze, Szalaprank úr, azt igyekeztem kifejteni, hogy két dologról van szó, egyrészt pénzügyi kérdés, források kérdése, a másik pedig egy döntés függvénye a delegáció megnyitása ügyében a bizottság, a külügyi tanács és az Európai Parlament vélemény alapján kell indítványoznunk, vagy nem indítványoznunk. Az Iránnal való kapcsolataim, mint jól tudják, az atomügyek és az emberi jogok ügyek körül forognak. Köszönjük szépen, főképviselő asszony. Hat állásfoglalási tervezetünk van. Most lezárom ezt a vitát, holnap délben következik a szavazás. So you can see we have change of the guard. Mint látják, őrségváltást